a választások második fordulója normálisan lefolyjon. Köszönöm. Most a napirend értelmében a következő témára térünk át, ez pedig eh, Belet úr jelentése, címe Közszolgálati műsorszolgáltatás a digitális korszakban, a kettős rendszer jövője. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó estét kívánok, kedves biztos úr és kedves kollégák. Az a határozat, amelyet eh, itt jóvá kell hagynunk, úgy gondolom nagyon fontos. Ebben a parlamentben nagyon fontosnak tartjuk az európai média modellt, a kereskedelmi és az állami rendszert, a közszolgálatét. Ez a két oldala a média üzletágnak. Ez a modell tipikusan európai, sehol máshogy nem lehet az Egyesült Államokban, Japánban vagy Kínában sem ezt fellelni. Ez a duális modell, a duális média modell a legtöbb európai tagállamban megvan, a legjobb garanciát biztosíthatja a média pluralizmusának a független szerkesztőségeknek, de a sajtószabadságnak általában véve is. Sajnos azonban a, mo- a modellre óriási nyomás nehezedik az Európai Unióban, van különböző irányokból. A mm, súlyos takarékossági intézkedéseket, amelyeket nemzeti vagy regionális szinten vezetnek be, de a magánmédia szolgáltatók is jelentős nyomást éreznek a közszolgáltatást úgy vélik, hogy tisztességtelen versenytársnak tudják csak tekinteni a jelenlegi helyzetben. Ez a helyzet vezetett oda, hogy az Európai Unió több, több országában nagyon nehéz a közszolgáltatást és a duális rendszert fenntartani. Mindent meg kell tegyünk azért, hogy az európai média modellt megőrizzük a turbulens világban, hogy ez a média modell meggyökerezzessen a jövőben, jövő számára is. Ehhez nagyon fontos javaslatokat fogalmazunk meg. Az első dolog, nem tudom, hogy mennyire ismerte testületben, de az Európai Uniós tagállamok jelenleg az Európa Tanács keretében formálisan is kiálltak a sajtószabadság garantálása érdekében. Egyértelmű feladat ez, és finanszírozásra is szükség van, hosszú távú finanszírozásra. Itt az ideje annak, hogy az Európai Parlament a tagállamokkal, mind a 27 tagállammal együtt emlékeztesse a kormányokat arra, hogy ez a megállapodás megszületett, és ezt teljesíteni kell. A második dolog a sajtószabadság a médiában, amely a demokráciánk alapvető része. Ehhez az úgynevezett média pluralizmus monitort kívánják bevezetni. Ezt az eszközt eh, biztos asszony a bizottság kezdeményezésére dolgozták ki. Nagyon hasznos eszköz. Számos országban, több régióban megfelelő betekintést ad a különösen ott, ahol nyomás nehezedik a média pluralizmusra. Végül pedig a legnagyobb feladat minden jelenlegi eh, média számára az online, digitális és internetre való ráállás. Úgy gondolom, hogy egyre nagyobb mértékben érezhető az internet, a közszolgáltatáson az internet megjelenése. Vannak olyan nemzeti politikai jelenségek, akik, vagy a médiában is, akik elfelejtik, hogy megállapodást kötöttek az online tevékenységekről a közszolgálatiság terén. Ezt tiszteletben kell tartani. Elnök asszony, úgy gondolom, hogy olyan modelleket kell kidolgoznunk, amelyben keresőgépek, internet szolgáltatók is hozzá tudnak ehhez járulni. Úgy gondolom, hogy nem szabad késelkednünk. Egyébként oda jutunk oda, hogy a Google, YouTube, sőt még az Apple is átveszi a műsorszolgáltatást, ami abszolút elfogadhatatlan. Köszönöm. Most pedig a spontán felszólalók között hárman jelentkeztek. Mikolasik úrral kezdjük. Nem köszönöm elnök asszony a szót az európai unióban lépéseket kell tennünk annak érdekében hogy sokszínű legyen a vélemények eh, forgalma, eh, és ehhez az kell, hogy a szólásszabadság, a médiaszabadság, megvalósuljon. Mindehhez a versenyszabályokat is figyelembe kell e, tartani, tehát nem elég egy tényezőre figyelnünk, hanem ezek összességét kell vizsgálnunk. Meg kell tehát nézni, hogy a nemzeti média, a közszolgálat a nemzeti médiában hogyan jelenik meg. Azt gondolom, hogy a közszolgálati média internetes megjelenése az Európai Unióban szükséges, ennek érdekében mindenkinek tennivalója van, hogy élvezhető és valós információk jelenjenek meg az interneten, a média szabadság a demokrácia alapja. Köszönöm. Most pedig Erina Uzer. Ehrenhauser. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Én is úgy gondolom, hogy a duális médiarendszer Európában sikerrendszer lehet. Nagyon fontos, hogy egyrészt a, a közjogi, másrészt a magán adók a szabad világban, a szabad piacgazdaságban működjenek. A realitás azonban sajnos más. Nagyon gyakran látjuk elsősorban a magánszektorban, hogy igen, erőteljesen monopolizációs tendenciák vannak, és ez ellen fel kell lépni. E, e, elsősorban azért veszélyes ez, mert e, gazdalág is, gazdaságilag nehéz időkben jelönne, jelennek meg. A, akkor, amikor a közszolgálati feladatok, a közszolgálati feladatokat tulajdonképpen nem is látják el, mert a szerkesztőségek munkáját párt titkárok és párt vezetősi csoportok nem te, teszik, határozzák meg. Nálunk például az osztrák televízióban van egyfajta alkalmazotti apparátus, de nem a párt szervezete szempontjából. A média szabadságot olyan mértékben kell tudni biztosítani, amilyenre szükség van. E, mit tudunk tenni ennek érdekében? A korai jelzősi figyelmeztetési rendszer a monopolizálással szemben úgy gondolom kiváló kezdeményezés. Köszönöm. Most pedig Rojtova asszony kap szót. Köszönöm. Én a témához két dolgot vetnék fel. Az audiovizuális szolgáltatásokról szóló irányelv, amit korábban elfogadtunk, a felügyelő testületek együttműködését szeretné javítani, illetve a gyermekek védelmét a reklámok és programok ellen, Ugyanakkor a tagállamok nem hajtják ezt végre, például az éhazámban csak június óta került végrehajtásra. Ami pedig a szerzői jogokról szóló munkákat, jogokat illeti, ott a szerzői jogvédők és jogdíjkezelők munkáját is kell E összhangba hozni. Sajnálatos módon az ő munkájuk általában csak a zenei művekre terjed ki, az audiovizuális művekre nem. Ezt az alapvető hibát a bizottság ki fogja javítani, vagy pedig erre a képviselőknek kell kitérnie. Erről szól a 33. cikke ennek a jelentésnek. Grazie. La... Köszönöm. Most Paska úr kap szót. Köszönöm. Elnök asszony, szeretném támogatni az előadó szándékát, hogy nyissunk vitát a média helyzetéről az Európai Parlamentben. Szerintem nagyon hasznos ez a téma a digitalizáció korában. Hiszen óriási változások történnek. A média környezet az egyes országokban nagyon eltérő képet mutat egymás mellett létezik a közszolgálati és a kereskedelmi média. Ez pedig más és más az európai tagállamokban. Néha nem eh, világos a szabályzás, a média pedig nem mindenhol képes világos üzenetet megfogalmazni az állampolgárok irányába. Azt látjuk, hogy a politikai hatóságok eléggé gyakran beleavatkoznak a közszolgálati médiába. Ugyanúgy, mint a kereskedelmi média tulajdonosai befolyásolják saját médiájuk helyzetét. A helyzet az, hogy az újságíróknak szabadságot kell garantálnunk, hogy ne kelljen senki előtt kívülről jövő akarat előtt meghajolniuk, és hogy saját maguk döntsenek, hiszen ők döntenek, hogy mit tesznek, miről számolnak be. Köszönöm. Köszönöm. Most a bizottság nevében Damanaki asszony kap még egyszer szót. Elnök asszony, az a bizottság üdvözli a közszolgálati műsz, műsorszolgáltatással foglalkozó anyagot. A jelentés nagyon kiegyensúlyozott, támogatja a meglévő duális rendszert, amely abból indul ki, hogy egymás mellett létezik a közszolgálati és a privát kereskedelmi média. Ez a egymás mellett élés jellemzi majd valószínűleg az európai audiovizuális piac jövőjét is. Ezt teljes mértékben elismerjük. A közszolgálati ság azt jelenti, hogy a tagállamok szabadok abban, hogy megszervezzék saját közszolgálati médiumaik helyzetét. Így ez a közösségben nem érinti a versenyhelyzetet. A tagállamok döntik el, hogy hogyan támogatják a közszolgálati médiumot addig, amíg betartják a közösségi jogszabályokat. Egyetértünk a jelentés fő pontjaival, hogy a közszolgálati médiának jobban kellene élnia a digitális platformok elosztásával, és pedig a technológiai semlegesség talaján. Ezt a bizottság 2009-es közleménye is aláhúzza. Van néhány megjegyzésünk a jelentés két pontjához. Itt az Európai Tanács normáinak betartásának ellenőrzése. Nincsen európai kompetencia a közszolgálati médiumok területén. Az európai tagállamok pedig nem adhatnak az Európai Audiovizuális Megfigyelőhelynek mandátumot, például, hogy nem EU tagállamokban végezzen megfigyelési tevékenységet. Másodszorban a jelentés azt állítja, hogy néhány tagállamnak nem sikerült lépnie abban a tekintetben, hogy európai legyen a média paletta. Ez pedig nem felel meg a idevágó irányelv szellemének. A jelentés szerint az európai média igenis foglalkozik európai témákkal. A közszolgálati műsorszolgáltatóknak kellene az innovációt vezetni, nekik kellene új formákat találniuk. A tartalmak és a forma tekintetében egyaránt. Úgy tűnik, hogy ezekben a pontokban teljes mértékben megállapodhatunk és együttműködhetünk az Európai Parlamenttel a szerződések talaján. Köszönöm. A vitát lezárom, a szavazás pedig csütörtökön 12 órakor lesz. A napirend értelmében most uh, Éler úr jelentés.